a belső piacot elvtelenül mindenáron ki akarják terjeszteni, és a megfelelően javadalmazott dolgozók helyébe szörnyű körülmények között dolgozók kerülnek. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez így maradjon. Hogyha az Európai Unió nem vált paradigmát, a népek le fogják bontani. Az angolok példáját láttuk, és valószínűleg az európai választások lesznek a következő súlyos csapás. Koch úr, egy perc. Kedves kollégák, hogyha önkényesen szabályozzuk a házszabályt, vagy visszaélésszerűen, akkor ez félelmet okoz bennem. Néhány nappal e, ezelőtt az A4-es autópálya mellett egy pihenőhelyen különböző munkavállalókkal, lengyel és román munkavállalókkal, sofőrökkel találkoztam. Ők azt mondták, hogy ők úgy érzik, hogy őket kizsákmányolják, ami nem, nem merik megkérdezni a főnöküket, hogy miért nem kapják meg a minimálbért, a pihenőidőt, mert attól félnek, hogy elvesztik a munkahelyüket. Emberhez méltatlan körülmények között foglalkoztatják őket. Tudják, hogy postafiók, cégek foglalkoztatják őket, tudják azt, hogy a kapotás, az illegális kapotás tevékenység a piacot torzítja, és azt szeretnék, hogyha nem lennének ennyire bürokratikusak az európai szabályok. Kedves kollégák, ne hunjuk be a szemünket a valóság előtt, között, mert a sofőrök megérdemelték, hogy konstruktív javaslatokat nyújtsunk be az ő védelmükben. Köszönöm szépen, Régner képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen ezeket a katasztrofális munkakörülményeket javítanunk kell a sofőrök esetében. Erről van szó. Koch úr, én is beszélek a sofőrökkel. Az osztrák határon a parkolóhelyeken, és nagyjából ugyanezt hallom. Én naponta 15 órát vezetnek, a parkolóhelyen élnek, egy kabinban dolgoznak, és ott alszanak, ami gyakran még kisebb, mint egy, mint egy kutyaul, azért, hogy vigyázzanak a rakományra, és mindezt éhbérért. És hogyha megkérdezzük őket, hogy mit akarnak, ők e, tisztességes bért, tisztességes munkakörülményeket és a családjukat rendszeresen akarják látni. Ezt nem engedhetjük meg szavazzunk együtt tisztességes munkakörülményekért, ellenőrzött szünidőkért, ellenőrzött pihenőidőkért és munkaidőkért. Ezt követeli meg tőlünk a tisztelet, amit a keményen dolgozó sofőrökkel szemben érzünk. Van Dalen képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami nagyon fontos a vita szempontjából az az, hogy elérjük, hogy a sofőrök a legjobb körülmények között dolgozhassanak. Számomra ez azt jelenti, hogy el kell érnünk, hogy megfelelő számú biztonságos parkolóhely létesüljön. Emellett azt is el kell érnünk, hogy ne folytatódjon ez a negatív spirál, hiszen a, a jó munkáért jó bért kell fizetni, és ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell fizetni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha a törvényeket betarthatjuk. Ez a betartatás, ez a végrehajtás a gyakorlatban azonban elég nehéz, már elméletben is nehéz. Nincsen megfelelő nincsen megfelelő mennyiségű adat, nem áll megfelelő mennyiségű adat a rendelkezésünkre, olyan ellenőrzést kell végezni, amiben a diszkriminációnak nincs helye, és a visszaélésekkel szemben is fel kell lépni. Köszönöm szépen! Meissner asszony következik. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársaim. Itt konkrétan arra van szó, minden, hogy minden nap eh, kapunk árut, árit szállítanak a belső piacon, sokat ebből a közúton. Egyrészt szeretnénk közlekedési biztonságot garantálni, ehhez a vezetés és a pénődőt be kell tartani. Közben a munkakörülményeket is érvényesíteni kell, javítani kell. Közben pistafiok, portafiok cégek léteznek. Azt szeretnénk, szeretnénk Tudjuk, hogy vannak olyan cégek, szállítmányozási cégek, amelyek jó munkabért fizetnek, jó munkakörülményeket biztosítanak, de nem mindegyik. És mi azt szeretnénk, hogyha minden sofőrnek jobb lenne a helyzete, jó lenne a helyzete. Természetesen el ki, eltérő régiók, eltérő elképzelések vannak Európában, nem mindenhol fizetik ugyanazt a bért, de azt szeretnék, mivel nincsen elég sofőr, azt szeretnénk, ha javulnának a munkakörülmények. Végül pedig, amit sajnálatosnak tartok. Úgy tűnik, hogy a eh, buszvezetőket, mint hogyha elfelejtenénk, vagy áldozatává válnának ezen szabályoknak. A buszsofőröknek egész más szabályokra van szükségük, teljesen más az, hogy valaki terhet szállít, vagy árut szállít, vagy személyeket. Köszönöm szépen, Pia képviselő, egy perc. Elnök asszony, én is fel vagyok háborodva, mert eh, gátolják ezt a vitát az elmúlt órákban. Az elmúlt hónapok során a vita, mintha nem létezett volna, és nem lett volna megállapodás az európai parlamenti képviselők, az EU és a közúton dolgozók között. Ez az oka annak, hogy ma a mobilitási csomaggal kapcsolatban a kompromisszum nem megfelelő. Hiányosságai vannak, ami miatt egyre nagyobb a düh. Közben Három millió munkavállalóról van itt szó. Megoldásra van szükség, mert a szociális dömpinget korlátok közé kell szor- szorítani. Az első naptól vállalásokra van szükség, és fontos, hogy maguk a munkavállalók is ezt kérik, hiszen beszéltem velük, és közben a munkavállalói szakszervezetek a mobilitási csomagot követelik. Ez az oka annak, hogy én ezen mandátum során szeretném ezt megszavazni, mert lehet, hogy a következő mandátum során már kedvezőtlenebb helyzetbe kerülünk. Teljes átláthatóságot kérek, és cél az, hogy a szabálytalanságokat felszámoljuk. Azt képviselem, hogy a kabotásra vonatkozó szöveget vitassuk meg először, hiszen ez az első, az egyedül olyan szöveg, amelyről a szakbizottságban szavaztunk. Fontos, hogy a demokrációt betartsuk. Marinescu képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Én magam azt szeretném, hogyha az európai szabályozást abból azokból vezessük be, hogy a német, francia nemzeti szabályozások alól kikerüljenek ezek a helyzetek, amelyek csak a saját érdekeiket védik. Közben fontos célnak tartom, hogy kiegyensúlyozott, átlátható legyen az európai szabályozás. Ez minden tagállam számára előnyös lenne, nem csak egyes tagállamok számára. Az előttünk lévő javaslat egyfajta protekcionista próbálkozás az Európai Unió bizonyos régióinak a védelmére. Nem szeretném, hogyha a szociális érvelések mögé rejtőzködnénk. Én is azt szeretném, hogy jó legyen mindenki számára a munkakörülmény, aki a szállítási a közutakon dolgozik. Ugyanakkor fontos cél, hogy felszámoljunk mindent, amely az alapszerződés ellentétes. Nem szabad kockáztatni azt, hogy a bizonyos szabadságjogokat ne tartsuk tiszteletben. Felkérem a bizottságot, hogy vonja vissza ezen javaslatát, és megfelelő szabályozási körülményeket alakítsunk ki. Krisztensen képviselő következik. Köszönöm. Különen, Talicska, ERTUK képviselők kompromisszumot alakítottak ki. Ez nagyon jó kiinduló pont számunkra, hogy megoldást találjunk, megfelelő szabályokat vezessünk be, amelyek jobbak a munkakörülmények szempontjából az európai sofőrök számára, és közben a tisztességes versenyt is biztosítják ezen vállalatok számára. És ez segítene a közútbiztonság javításában is. Ezért én is kérem, hogy támogassuk a társelőadó kiváló munkáját, a kompromisszumokat, azt a három kompromisszumot, amelyről a csomagban szavaznunk kell. Egyértelmű, hogy jelenleg ellentétes, destruktív erők vannak érvényben, amelyek meg akarják akadályozni azt, hogy EU-s szinten észszerű megoldást találjunk jelenleg rendkívüli körülmények között dolgoznak a munkavállalók. Én ezt nem tudom képviselni, nem tudom elfogadni. Kérem, szavazzuk meg a kompromisszumokat, ez lenne az észszerű megoldás. Kücsjuk úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves képviselőtársak! Jó dolog, hogy vitát folytatunk, mert ez a különböző álláspontokat felszínre hozza ebben a vitás kérdésben az egységes belső piacról van szó, de a jelenlegi hozzáállás inkább rombolja, mint sem erősíti azt. A gépjárművezetők munkája felelős munka, nem ö, szabad a szabadpiaci alapon létrejött szektort tönkretenni. Az országomban 17%-át adja a GDP-nek, és 100 ezer ember dolgozik ebben a szektorban. Nem szabad, hogy az EU lemondjon a perifériáról. A három ügyből kettőt elvet a parlament, nincs konszenzus a csomagról, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy felelőtlenül mégis elfogadjuk, mert hogyha megtesszük, annak nagyon negatív kihatása lesz milliókra nézve. Egy percben, Schmidt kollega. Kedves kollégák, ezen rendkívül fontos témában azt látjuk, hogy a parlament nem képes döntést hozni, hogyha a nemzeti pozíciókat vesszük figyelembe. De hát nekünk, de nekünk többnek kéne lennünk, mint a legkisebb közös nevező. A legjobb megoldásokon kellene dolgoznunk, és ezt eldönteni, elfogadni. Ez nem sikerült a frakción túlnyúlóan, és ez mind a közlekedési bizottságban, mind a plenárison is lehetetlenné vált. A házszabályt teljesen szétfeszítették, és mindenki a szabályok legszélsőségesebb értelmezését gyakorolta. Látjuk, hogy ez mennyire toxikus, mérgező, mennyire szörnyű az, hogyha mindenki csak a saját véleményét ismételgeti, és nem hallgatja meg a többieket. Azt gondolom, hogy ez minden frakcióra vonatkozik, és nem voltak kompromisszumok a közlekedési bizottságban, csak a kabotás területén. Köszönöm szépen, Presszó képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mobilitási csomagról fáradtságos munkát végeztek a szakbizottságok. A vad verseny elkerülése és annak elkerülése érdekében, hogy lehetetlen körülmények között dolgozzanak a munkavállalók. Ugyanakkor az összes európai állampolgár közúti biztonsága érdekében is amíg nem jön létre a gyors és hatékony áruszállítás vasúti módon, úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen, hogy a közúti fuvarozásban észszerű megállapodást kössünk, korszerűsítsük ezt a szektort, biztosítsuk a biztonságát a gépjárművezetők munkavégzésének és a közúti biztonságot. Az intelligens tahográfok lehetővé teszik majd a normák betartatását. Kedves kollégák, bízom benne, hogy elég bátrak leszünk ahhoz, hogy szavazzunk is róla, és megmutassuk, hogy ez a parlament egy ilyen fontos kérdésben is döntést tud hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. De Grandes Pascual képviselő következik egy percben. Mikrofon nincs bekapcsolva. Jó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közlekedési szakbizottságban megállapodásra jutottunk. Az egyensúly nagyon törékeny volt, és végül el is veszett a tárgyalások során. Bizonyos érdekek ütköztek össze a déli és központi tagállamok nem akartak bizonyos lehetőségeket megadni a keleti tagállamoknak, szociális dömpinggel vádolták ezeket az országokat a belső piacon ezt az érvet hozzák fel a protekcionizmus, a nacionalista védintézkedések mellett méltatlan hozzáállás ez, hiszen itt a gépjárművezetők munkakörülményéről van szó, a kabotásról, a kis haszongépjárművekről, hogyha ezekre kiterjesztik az alkalmazási területet, akkor a kkv kre nagyobb teher hárul majd. Sok szerencsét kívánok a folytatáshoz. Liberácki kollega, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, azt kívánom, hogy hétfőn hárommal többen lettünk volna jelen, mert akkor végleg elutasítottuk volna ezt a tervezetet. Itt nem a vezetők fáradtságáról van szó, arról van szó, hogy Európa egyik részéből ne férjenek hozzá ehhez a piachoz. Nagyon nagy a verseny és most azt mondják ezeknek az országoknak, hogyha túl versenyképesek vagytok, az már nekünk nem jó. Azt halljuk, hogy egyes tagállamok egyoldalú intézkedéseket vezetnek be, ha nem fogadjuk el ezt a csomagot. Úgy gondolom, hogy ez egyszerű zsarolás ezek az emberek, ezek a munkavállalók nem kiküldött dolgozók, és úgy gondolom, hogy akkor ne szavazzunk erről most ebben a ciklusban, hanem majd a következőben. Köszönöm. Jazsovjecka asszony, egy perc. Köszönöm szépen, állok asszony. Nos, ami a mobilitási csomagról szóló szavazásokat illeti, az ezzel kapcsolatos érvelések mögött a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának a kérdése merül, meg, ö, merül fel. A kiküldetése vonatkozó szabályokról van itt szó. A nemzetközi közlekedési vállalatok nem felelhetnek meg ezen kritériumoknak. Minden munkavállaló, minden munkaadó veszélybe kerül a retroaktív jogváltoztatás miatt. Egy francia vállalatot lehet, hogy arra kényszerítik, hogy a luxemburgi vagy a német jognak feleljen meg a német vállalat pedig a román vagy a lengyel jognak. A káosz elkerülése véget a mobilitási csomag bevezetése után a 14-es cikk nélkül kötelesek leszünk ismét elemezni ezt a csomagot és bevezetni változásokat, amelyekkel lehetővé tesszük a vállalatok számára, hogy rendszeresen végezhessék munkájukat az EU piacán. A parlamentben felelősek vagyunk olyan megoldásokért, amelyekkel megkönnyítjük az életet a belső piacon, és csökkentjük az adminisztratív terhet a társadalom számára. Egy percben Hangherjős képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap este Strasbourgban, ma Brüsszelben felmerül a kérdés, feltesszük a kérdést a sofőröknek, hogy méltányos jövőt akarnak-e. Azt gondolom, hogy itt a plenárisban senki sem érti, hogy mit teszünk, hogy mindez ahhoz kapcsolódik, hogy mekkora bizalmat vethetünk a Brüsszelben hozott ö, megoldásokban. Nem most először történik ez meg. Most és áprilisban is fontos az, hogy a munkakörülményekről és a bérekről döntsünk, hiszen a sofőrök megérdemlik a méltányos munkakörülményeket, bérezéseket és pihenőidőt. Én ezt képviselem, hiszen a kamion és buszsofőrök egymással most versenybe kerültek, és a munkakörülményeket és a pihenési időt egyre inkább korlátozni akarják. Az autópálya mentén pihenő sofőröket meg kell állítani, fel kell számolni a postafiók cégeket, és megfelelő pihenőidőt és bérezést kell biztosítani a sofőrök számára. Morán Sártyé képviselő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Igen, az általunk végzett munka és a ma délelőtti vita arról szól, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadságát tudjuk-e biztosítani. Közben arról is szól, ami nem a nemzetközi közlekedéshez kapcsolódik, ami ahhoz kapcsolódik, hogy milyen körülmények között dolgoznak a közutokon a munkavállalók. Van egy általános keretirányelv a kiküldött munkavállalásra vonatkozóan. Mindeközben a közlekedésben dolgozók között nem lehet első és másodosztályt kialakítani. Ahogy az előttem szóló is mondta, ami a bérezést, a szociális védelmet illeti, ez az európai szociális jogok egyik központi eleme. Fontos szabályozni a kabotást, el kell kerülni, hogy nemzeti érdekeket képviseljenek, amelyel csak felforgácsolódik Európa, és a közlekedési szabályozást 2,5 tonnára kell korlátozni. Ez a munkavállalók érdeke, ez az Európai Unió szociális központja, ezzel kell foglalkoznunk. Korumbesev képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Tajani eh, elnöknek, aki az egyetlen lehetséges döntést hozta meg, nem sem azokat nem támogatja, akik támogatják ezt a csomagot, sem azokat, akik ellenzik. Ő csak a jog oldalán áll többször zsaroltak bennünket olyan kijelentésekkel, hogyha ezt a csomagot nem fogadjuk el, akkor a tagállamok a saját döntéseiket hozzák meg. Most ez itt egy Európai, Unión, Európai Unió, vagy a Nemzetállamok Uniója, amely nemzetállamok csoportosulásokra, vagy csoportokra oszlanak. Láttuk, hogy a szociális dömping azért alakult ki, mert a nyugati cégek elkezdtek olyan fizetéseket adni bolgár és román sofőröknek, amelyek a saját nemzeti béreik felé teszik ki. Hogy ezt elkerüljük, és hogy ne szavazzunk erről a csomagról, ez nem a gyengeség jele. Folytatjuk a vitát ezen törvényezési ciklusban, akár a következőben is. Montereiro de Aguiar képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Itt most a mobilitási csomagról beszélünk, és ez politikailag nagyon vitatott kérdéses, ez egy véget nem érő történet, egy szága, és a közlekedési bizottság nagyon sok munkát végzett a jelentéstevők. Az eljárás, amivel szembenéz a parlament, amit rákényszerítettek, ez nem, nem demokratikus, és nem nekünk kell több száz módosító javaslatot utolsó pillanatban elemezni amikor ez a javaslat az Európai eh, Bizottsághoz eh, elért, akkor már eleve eh, részrehajló volt a parlamentnek az volt a célja, hogy egy kiegyensúlyozott javaslatot dolgozzon ki, a nem kiegyensúlyozott bizottsági javaslatból kiindulva. Figyelembe kell vennünk a szabad piaci eh, elveket, a munkavállalók az árok szabad mozgását, és szerintünk jobb, a, a, a, jobb ha nincs megegyezés, mint a rossz megegyezés. Remélem, hogy a következő törvényhozási ciklus majd jobbat fog eh, elfogadni. Köszönöm szépen. Kérem azokat, akik most jönnek be, és itt magánbeszélgetéseket folytatnak, ezeket kint folytassák. Tapadel képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! ez a csomag, ez a mobilitási csomag, amelyet a bizottság javasolt, illetve a közlekedési bizottság javasolt, e, ez a kelet-európai cégeknek, szállítmányozott cégeknek katasztrofális lesz, számos munkahely megszűnik, de nem csak a keleti e, szállítmányozási cégekre lesz ez negatív hatással, hanem a belső piac működésére is. Nagyobb lesz a protekcionizmus, a verseny torzul. Ez elfogadhatatlan, ezt nem tarthatjuk fent, nem lehet ez a nyolcadik törvényhozás jogalkotási ciklus öröksége. Nagyon fontos, hogy a szociális jogokat konszolidáljuk, erősítsük a sofőrök számára. De azok, akik ezeket az érveket használják, alkalmazzák, azok, azt gondol, azok azt is hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos, hogy a periférián működő szállítmányozó cégek is a költségeiket fedezni tudják, ehhez a kilométerszámot hozzá kell igazítani, eh, figyelembe kell venni a kiküldött munkavállalók, a visszatérésre vonatkozó szabályokat. Köszönöm szépen, Novákov képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt Tisztelt elnök asszony, a csomagot eh, támogat tartják egyesek, akik azt mondják, hogy a közlekedési ágazatért harcolnak. Hogyan akarják ezt elérni? Úgy, hogy meg akarják buktatni a csomagot. Azt mondják, hogy kompromisszumra jutottak, ami a szavazás jó alapja. Ez nem igaz. Nagy, mindig a tangóhoz mindig két ember kell, és ez nem volt adott. Most egy valaki, most ezen esetben valaki úgy írt egy jelentést, hogy nem rendelkezett a jelentéstevők számára szükséges tudással. Nincs elég időnk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott megoldásra jussunk. Az egyetlen lehetőség, hogy ezt halasszuk el. A következő parlamenti ciklusra ott van öt évük arra, hogy megállapodjanak. Ez most már nem csak a közlekedésre vonatkozik, ezt a józan észre be kell, eh, be kell lépni. Eh, négyszer nyújtották be szavazásra ezt a csomagot, minden négyszer eh, bukott, nem tudtunk szavazni, ez sokat mond millió dolog félrement, hagyjuk ezt a következő törvényhozási ciklusra. Köszönöm szépen, most eh, spontán hozzászólások. Köszönöm szépen, eh, minden előadónak köszönöm a munkáját, de szeretném megállapítani, hogy nem sikerült kompromisszumra jutni. Ami a napi renden van, az nem kompromisszum, 1600 módosító, ez a bizonyítéka, hogy nem sikerült kompromisszumot kötni, kifutottunk az időből, már kevesebb, mint egy hónap van hátra, megoldást kell találnunk mindezek alapján. Mindenek előtt mind a három jogszabályról meg kell állapodni, hiszen szorosan kötődnek egymáshoz. Hogyha nem sikerül mindenről megállapodni, akkor semmiről sem tudunk. A második dolog pedig ezek általános egyetemleges szabályok mindenkire vonatkoznak. Az egységes piacon kell a vezetők munkakörülményeit és a közúti biztonságot javítani. Ebben egyetértünk, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy egyes államok és cégek kirekesztésre kerüljenek a piacról. Bácsitis úr, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Közlekedési miniszterként is dolgoztam, és jól ismerem ezt a szektort. Én nem nyilatkozatokat akarok tenni. A munkavállalók számára fontosak a szociális garanciák ugyanakkor elhangzott, hogy megosztott a piac, és a periférikus országok nagyobb piacot uralnak. Tajani elnöknek köszönhető, hogyha döntése tudunk jutni, hiszen bölcs döntés volt, hogy nem most szavazunk. Ugyanakkor kérem, vegyék figyelembe a következőket. A litván, észt vezetők kis országból jönnek, nagy cégeknél, Németországban, Hollandiában dolgoznak, ugyanazt a fizetést kapják, haza tudnak menni a szeretteikhez, vagy szállodában kell tölteniük a hétvégét. Elnézést, mondja az elnök, be kell fejezni. Kérem, hogy mindenki maradjon csendben, amennyire lehet, hiszen a vita még nem zárult le. Lundgren úr egy percben következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy komoly tragédia van kibontakozóban. Az egész európai fuvarozó szektor a parlamentre tekint, hogy milyen döntést hozunk. Cserben hagyjuk eh, a munkavállalókat annak érdekében, hogy a tőkét támogassuk. Igen, erről van itt szó. Ebben a házban nagyon sok képviselő arra szavaz, hogy eh, a kamionokat külföldiek vezessék. Én svéd vagyok. Én úgy gondolom, hogy az nem ö, normális dolog, hogy két-három-négy ezer teherautó ö, van regisztrálva az országomban, amelyek külföldiek, de csak az én országomban ö, végeznek szállítást. Úgy gondolom, hogy ez nem az európai együttműködésről, az egységes piacról szól. Ö, minden országra ki fog terjedni ez a probléma, valamit tennünk kell. Botman asszony. Kérte a szót? Nem. Jó, nagyon jó. Pimenta López úr akkor. Köszönöm szépen, elnök asszony. ennek a mobilitási csomagnak a kaotikus vitája is megmutatja, hogy az európai intézmények nem igazán tudják javítani a munkafeltételeket, a tanács álláspontja nem vetít előre semmi jót. A kabotás szabályok korlátozottak, a műveletek száma viszont nem korlátozott. Nagyon kétséges a végrehajtás, két hétről három hétre, meg négy hétre térünk át, eh, abból a szempontból, hogy mikor jár egy teljes hétvégi pihenés a vezetőknek, tehát itt megint a kizsákmányolás következik majd. Sojdrova asszony. Merci beaucoup, madame President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Ha az Európai Parlament nem tud dönteni a mobilitási csomagról a mai nap során, akkor igen komoly bizonytalanság marad fenn a közlekedési ágazatban. Elnézést, nagy itt a hangzavar a parlamentben, saját magamat sem hallom. Köszönöm. Elnök, kérem, mindenki vagy üljön le, vagy a termen kívül folytassa a beszélgetését. Kérem, Bolvei úrtól is kérem ugyanezt, Bové úr, Sajdrova asszony, kérem, folytassa. Köszönöm, elnök asszony. Az osztrák elnökség alatt sikerült kompromisszumokat kialakítani a tanácsnál a mobilitási csomagról. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament fontos, hogy képes legyen ugyanilyen kompromisszumokra jutni. Tudjuk, hogy a kiküldetési irányelv elvárja, hogy újonnan meghatározott körülményeket vessünk, vezessünk be a kamionsofőrökre és a fuvarozókra. Közben azt látjuk, hogy nagyon sok probléma, adminisztratív probléma merül fel az alapszerződések megsértésével kapcsolatban. Nagyon fontos a kompromisszum. Kaputó képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mobilitási csomagot el kell fogadni, mert nagyon fontos verseny előnyöket jelent a szektor számára. A cooling off rendszer javítja a kabotás helyzetét, és az intelligens második generációs tahográf 2022-től nagyon nagy előrelépést jelent a szabad szolgáltatás nyújtás tisztességes versenykeretek között minden tagállam számára nyitva fog állni. Káosz jönne létre, hogyha minden tagállam külön szabályozna. Ez nem Európa, ez nem egységes piac. Nagyobb rugalmasság kell a vezetési idők, pihenési idők esetében, ugyanakkor javítani kell a közúti biztonságot, a munkafeltételekre kihat a pihenési idő szabályozása, a fáradtság miatt sérül a közúti biztonság minden használó számára. Köszönöm. Kérem, ismét kérek mindenkit, hogy maradjon csendben. Sógor úr egy percben kap szót. Thank you. All the experience Köszönöm. Az eddigi tapasztalat a mobilitási csomaggal azt mutatja, hogy nem érdemes ebben a formában folytatni az ezzel kapcsolatos munkát, különösen, hogyha ezt ilyen gyorsan át kell vinni. Nagyon rossz volt eleve a javaslat, ahelyett, hogy bizonyos tagállami intézkedéseket szankcionáltunk volna, amely a belső piacsal ellentétes, a bizottság ugyanezen korlátozó gyakorlatokat akarja EU szintre hozni. Ezen javaslat különböző alapvető teszteknek sem felel meg az EU-s joganyagra vonatkozóan. Egyrészt ellentétes a belső piaccal, korlátozza a versenyt, diszkrimináló bizonyos tagállamokkal kapcsolatban, a környezetvédelmi előírásoknak sem felel meg, és egyáltalán nem védi az összes tagállam és polgár érdekeit. Ha visszalépnénk az egyszerűsítő szlogenektől, azt láthatnánk, hogy a protekcionista érdekek helyett, amelyel az iparágak versenyképességén nem tudunk javítani, nem vesszük figyelembe a környezetvédelmi előírásokat, és közben kettéosztjuk Európát. Biztos, hogy ezen mobilitási csomagot a következő ciklusra kell hagyni. Elnök, köszönöm. Busoly képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Tajani elnök úr döntését, hogy a 170 ötös cikket alkalmazza, és visszaküldi a szakbizottság elé ezt a vitatott csomagot. Mindenki megértését kérem. Ezen csomag ajándék az euroszkeptikusoknak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az európai közlekedés a fő bevételi forrása több tízezer perifériás országban élő családnak. Nem ideális ez a megállapodás, újra kell tárgyalni, mert feltöredezik a piac ezáltal. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt alakítsunk ki a sofőrök munkakörülményei között, és megfelelő legyen a közúti biztonság. Közben fontos, hogy a személyek és az áruk és a szolgáltatások szabad áramlását tudjuk biztosítani az EU-n belül. Köszönöm. Monsieur Kramer. Kramer képviselő. Je vous demande de respecter votre... Kérem, tartsa be a felszólalás idejét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy ma időnyomása alatt vagyunk, ez az Európai Bizottság miatt van így, mert Juncker és Timmermans két évig a biztosokat kirekesztették, ők már be akarták nyújtani a javaslatokat, és akkor több időnk lett volna. Másik dolog, természetesen az ellenőrzés fontos, az ellenőrzés nélkül nem is érdemes jogszabályt elfogadni, de itt vannak ezek a menetírók, ez 15 éve is már rendelkezésre állt. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy 2036-ban Európa vezessük ezt be kötelező érvényűen. Szerencsére a tanács azt mondta, hogy nem, hát azért 2024-ben már be kell vezetni. Ez nagyon fontos, ellenőrzés nélkül semmi értelme a jogszabálynak, és tudjuk, hogy nagyon sok a csalás az utakon, a biztonságot ez veszélyezteti, és ezért nagyon nagy szükség van a tachográfokra, menetírókra, lehetőleg már 2022-től. Guaga képviselővel zárjuk a spontán hozzászólásokat. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy mindannyian elfelejtjük hogy milyen alacsonyak a nyugdíjak sok országban, 300 euró, mindenki szeretne német béreket, mindenki szeretné, de nem kapjuk ezt meg. Ne öljék meg azokat az országokat, amelyek a leginkább támogatják Európát. Ez tönkreteszi a cégeket, azokat a cégeket azokban az országokban, ahol az emberek tisztességes bért szeretnének. Együtt kell működni, hogy mindenütt tisztességes bérek legyenek, de ne folytsanak meg minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat. Vele úrnak, biztos úrnak adom meg a szót, és őt is arra kérem, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, kedves kollégák, Bulc biztos nevében szeretnék köszönetet mondani a mai vitáért. A tárgyalási elemek mindenki számára világosak, itt az ideje a szavazásnak. A mobilitási csomag, amit benyújtottak, ez javítja a biztonságot, tisztességes, egyenlő feltételeket biztosít, egységes szabályokkal, javítja a munkakörülményeket, erősíti az ellenőrzést nagyon sok ismert problémát felvet, és ezen kívül nagyon fontos, hogy ha nem lesznek közös európai szabályok, akkor még jobban romlik a helyzet a közúti szállításban, a szociális dömping erősödik, fragmentáció és protekcionizmus terjed el. Hadd mondjak néhány példát. A cégek számára ez a csomag stabil és és kiszámítható keretet biztosít, és elkerüli a széttartó nemzeti szabályozást. Világosan meghatározza a kritériumokat, és szembe megy a postafiók cég jelenséggel. El kell kerülni az úgynevezett rendszeres kabotás gyakorlatot a könnyű haszongépjárművekre hasonló szabályok érvényesek majd a nemzetközi szabályozásban, és a digitális eszközök használata csökkenti a administratív terveket, formanyomtatványokat nem kell postázni például. A kiküldetési szabályok érvényesek majd a a sofőrökre a fogadó ország minimálbér szabályaival és szociális szabályaival. A rendszeres heti pihenőidők, illetve a szállás megfizetése is tisztázott lett a, a, a munkaadó részéről, és a jobb szabályoknak köszönhetően elkerüljük a fáradtságot és javítjuk, javítjuk a biztonságot az intelligens menetírók, a geolokalizáció az használata például javítja az ellenőrzést, erősíteni kell a nemzeti hatóságok közötti együttműködést, az elektronikus dokumentumok alkalmazásával a kabotás szabályokat is tiszteletben lehet tartani. Nagyon sok a intézkedés elvileg konszenzust élvez itt a parlamentben is. Minden más témában azt javasoljuk, hogy támogassuk a jelentéstevők álláspontját, eh, amely álláspontok megfelelő egyensúlyt teremtenek. Nagyon fontos, hogy pozitív eredménye legyen a mobilitási csomagnak a választások előtt. A közúti piac helyzete, a sofőrök eh, munkakörülményei, és a szabályozási keret rendkívül komoly problémákat vet fel, és ez túlságosan fontos ahhoz, hogy a státuszkót hagyjuk így. A helyzet kritikus a közutakon, és mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Köszönöm a jelentéstevőknek, köszönöm elnök asszony, köszönöm a képviselők munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Különen asszony, önnek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Különen asszony. Arvoisa rouva puhemies. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A célegyenesbe értünk ezen a maratonon, és bízom benne, hogy az elnökségben meg lesz a bátorság ahhoz, hogy a jövő heti mini plenárison szavazásra bocsátsák ezt a csomagot. A kollégák már említették, hogy mennyire nehéz volt elolvasni ezt a rengeteg módosítót, szeretnék rámutatni, hogy már évek óta köröznek ezek a módosítók itt a parlamentben, semmi nem változott bennük. Egyesek azt mondják, hogy nem vonták be őket az ENF-nek, azt válaszolom, hogyha nem vettek részt az első fél év egyetlen árnyékelő adói egyeztetésén, akkor ez azt mutatja, hogy nem igazán voltak lelkesek. Egyesek magánbeszélgetést folytatnak most is, igazából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 Van de Kampur vállalja a kihívást, amit Kilönen asszonytól kapott? Madame la Présidente, I will be... Elnök asszony. I will be very short. Nagyon rövid leszek. De mint tudja, sokan mondják ezt, elsőként úgy gondolom, hogy jó volt a vita, és a vita azt mutatta, hogy az Európai Parlament a mobilitási csomaggal, az egyes mobilitási csomaggal kapcsolatban megosztott. Most arra kell odafigyelnünk, hogy ne hozunk rossz döntéseket rossz pillanatban. Amikor kollégáim Ertuk, Pavel Telicska és még az Európai Bizottság is azt mondja, hogy vannak kompromisszumok, nos, ez nincsen így. Csak a kabotásról léteznek kompromisszumok. Ez Ismail Ertug kérdésköre. Most itt a plenárison nehéz helyzet alakult ki, hiszen a Transzakbizottság, és ez az én hibám is, nem tudott kompromisszumokat kialakítani. Ha így folytatjuk ezt, ez nagyon rossz lesz az EU és az Európai Parlament számára. Köszönöm. Et enfin, Monsieur Ertug. Végül Ertug képviselő kap Yes, thank you very much, colleagues. Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt elnök asszony. Azt gondolom, hogy ez a vita, az az elmúlt másfél órás vita azt mutatja, hogy mennyire fontos az európai megegyezés. Mindenkit biztosíthatok, minden kollégát, hogy az elkövetkezendő időszakot, elkövetkezendő napokat arra használom, hogy megpróbálják megoldásra jutni. A kollégáimat arra kérem, hogy üljünk össze, legy, legyenek nyitottak az én javaslataimra, és eh, hadd mondjam el, hogy valódi kompromisszumokat eh, dolgoztunk ki. Lehet, hogy ez nem elfogadható egyesek számára, de dolgozzunk ezen. A szocialisták koordinátoraként és jelentéstevőként ad, biztosíthatok mindenkit arról, hogy kompromisszumra fogok törekedni, mindenképpen garantálnunk kell azt, hogy a jogszabályalkotás ezen törvényezési ciklusban lezáruljon, és egy megfelelő jogszabályt tegyünk le az asztalra, ami jó, amit megérdemelnek a sofőrök, és megérdemelnek a tisztességes közlekedési vállalkozások. Ez a kötelességünk, és ezt fogjuk elérni. Köszönöm szépen. A következő ülésen lesz majd a szavazás erről a témáról, és ennek a témának a vitáját lezárom. Una Egy bejelenteni van. Tisztelt, tehát Jacek Szárius Wolski úr az ECR frakcióhoz csatlakozik 2019. március 27-től, tehát nem lesz már független képviselő. E Akkor kezdjük a szavazást. Mihajlova jelentés az ifjúsági foglalkoztatási kedvezmény, kezdeményezésre különített források. Név szerinti szavazás megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok. Így az első parlamenti olvasat lezárult. Fiegász jelentés. Ez is egyetlen szavazás, név szerinti, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok. Mihajlova jelentés az octroi de mer adó vonatkozásában egyetlen szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Panzer Predi Engel jelentés a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszközről. 535 és 551-es módosítók mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Következik a jogalkotási aktus, első módosított tömb mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41-es első rész mellett ellenőrizzük a második részt az előzőnél, rendben, ellenőrizzük, akkor a 35-ös módosító második részéről megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 41-es módosító első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellett, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 182-es első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 190 első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 336-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 479 első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 537-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 538-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 84-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 539-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 540-es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 108-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 541-es mellette, ellene tartózkodás azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva nagy többséggel. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 542-es megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva 543-as megnyitom, lezárom, elutasítva 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 544-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 545D, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 132-től 136-ig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 546-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 279-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 547-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 359-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 548D, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 415-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 549D, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 454-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 550D, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 465-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 553-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 466-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 555-ös. 555-ös mellette elnézést 555-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan megnyitom lezárom elutasítva. A bizottság javaslatáról szavazunk, most megnyitom. Lezárom. Approvato. Elfogadtuk. Az egész jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. 552-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 536-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 554-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a parlament első olvasata ezzel zárul. Gratulálok a jelentés készítőinek. Most következik az utolsó szavazás. Salafranca, Sanchez Neira, Fleckenstein jelentés, előcsatlakozási támogatási eszköz. McAllister úr szeretne hozzászólni. Nem. Nem szeretne. Úgy értettem, rosszul értettem. 130-as módosító, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Következik a jogalkotási aktus, első módosító töm mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító, Soltész úr. Tessék, mutassa be. Köszönöm szépen, egy szóbeli módosítót szeretnék ismertetni. A 7. cikk 5. bekezdése G halbetegezéséhez. A klímaváltozás kezelésére kifejezést szeretném beírni a két jelentéstevővel egyetértve. Köszönöm szépen, Soltész úr, van-e ellenvetés e szóbeli módosítóval szemben? Nincs. Akkor szavazásra bocsátom az így módosított 123-as módosítót, ahogy Soltész úr már bemutatta, ki van mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Oké fogyottá vált az 58, a 124-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 50, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az Európai Bizottság javaslatáról név szerint szavazunk, most megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok a jelentés készítőinek. Két perc szünetet tartunk most, és ezután következnek a szavazatmagyarázatok. Köszönöm szépen!